Kedves kollégák, folytassuk az ülésünket. Az utolsó fél napi ülés a nyári szünet előtt. And uh, hopefully there will be some further Remélhetőleg még néhány kolléga megérkezik. The political groups, do they have uh, some indications? A frakciók tudják esetleg jelezni, hogy jönnek-e a képviselőik? <laughs> no, you're here. Yeah, yeah, yeah. said he So, because I think... Uh... 14-es napi rendi pont egy fontos uh, témára vonatkozik, eszmecsere az ILO-val, és az ILO képviseletében Karin Vargával, akit üdvözlünk még egyszer. Amikor kereskedelmi megállapodásokról tárgyalunk, akkor az ILO megállapodás ratifikációja az a feltétele a tisztességes kereskedelmi megállapodásnak Június 28-án az éves nemzetközi munkaügyi konferenciára került sor, és jelentés is készült, 23 országot átfogó jelentés. A szakbizottságunk számára, ahogy mondtam, fontos, hogy megvizsgáljuk azokat az országokat, amelyekkel kereskedelmi megállapodásunk van, hogy az ILO egyezmény témáit megvitassuk. Ilyen esetben a megállapodás megszületett Japánnal, tehát a japán megállapodást is megvizsgáljuk. A kényszermunka témáját kell még feltárnunk ebben a témában, és a másik pedig a diszkrimináció mentesség a munkahelyen, ez a másik téma, amit vizsgálnunk kell. Párbeszédben vagyunk a japán hatóságokkal azért, hogy tisztázzuk, hogy vállalásra van szükségünk, és előre előrelépést kell, hogy felmutassanak ezen a területen. Vietnám és Szingapur esetében három ILO egyezmény hiányzik még. nehéz azt elképzelni, hogy bármilyen kereskedelmi megállapodást az Európai Parlament úgy elfogadna, hogyha a nagy hiányosságok vannak a munkával kapcsolatos standardok területén. Az ILO-val lefolytatott eszmecsere fontos. Várgászony, köszönöm szépen, hogy eljött, és megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlök mindenkit. Karin Varga vagyok. Nemzetközi munkaügyi normák osztályának vagyok az igazgatója az ILO-nál Genfben. A mi osztályunk egyéb témák között azzal foglalkozik, hogy az összes ILO felügyeleti rendszer jól működjön és jól teljesítsen a mandátum során. Ahogy az elnök úr is említette, most zártuk le az ILO éves találkozását Genfben, júniusban, és a normák alkalmazását 24 egyedi ország esetében tárgyaltuk végig. Nagy örömmel számolhatok be arról, hogy idén a bizottságnak nagyon jó konstruktív vitája volt, egyeztetése volt a legtöbb országgal, ahol információkra volt szükség az előttük álló kihívások tekintetében és a ratifikált normák teljesítésére vonatkozóan. Mielőtt konkrétabb információkat adnék meg önöknek az egyes országokra vonatkozóan, úgy gondolom, hogy meg kell, hogy említsem az idei normákkal kapcsolatos bizottsági munkát, Hét találkozót szerveztünk, ez nyomon követő munka volt, volt egy magas szintű misszió Algériában, és hat olyan találkozó, amit úgy hívunk, hogy közvetlen kapcsolatfelvételi misszió. Bahrain, Bolívia, Honduras, Malajzia, Myanmar és Nigéria, ezek az országok érintettek ebben. Elnök úr, azt javaslom, hogy adnék néhány információt mondjuk nyolc országról, amelyek úgy gondolom érdekesebbek az önök számára. És természetesen szívesen várom az önök kérdéseit, amikre válaszolni fogok. Ezért próbálom rövidre fogni a hozzászólásomat. Kezdjük Japánnal. A normák teljesítése tekintetében a 87-es, a kollektív szerződéses témákkal foglalkozó cikk re vonatkozó egyezmény témájában vettük fel a kapcsolatot Japánnal. Azok a témák, amelyek a vitatárgyat képezték, a nem teljesítésre vonatkoznak, aztán a közszolgáltatású dolgozók szerveződésének tit, megtiltása, a közalkalmazottak bebörtönzése, szakszervezetek esetén a kompenzációs rendszer, amikor szerveződtek a dolgozók ezen esetekre vonatkozóan. A japán kormány tájékoztatta az ilo arról, hogy egy felmérést készített januárban, azért, hogy felmérje a problémákat a külföldi védő személyek esetében azért, hogy lehetséges megoldásokat keressenek, és ennek a működését próbálják javítani. Konzultáltak a munkadókkal és a dolgozókkal is. A standardok, a normák betartásával foglalkozó bizottság előtt fölmerültek ezek a témák, az ILO szakértői bizottsága évek óta veti fel ezeket a témákat, a problémák továbbra is fönnállnak. A következtetésben felhívtak az országot egy sor pontos lépésre, amit a kormánynak teljesítenie kell. Pontosabban felhívják a kormányt arra, hogy egy pontos, ütemezéses akciótervel álljanak elő. A szociális partnerek számára lehetővé kell tenni az ILO felül, felülvizsgálati bizottsága által tett javaslatok végrehajtásának ellenőrzését. 2018 novemberig van lehetőségük erre. A szakértői bizottság tekintetében esetleg, aki nem ismeri ezt a testületet, 20 nem ILO alkalmazott szakerve, szakemberről van szó. Novemberben és januárban találkoznak Genfben a ratifikált normák nyomon követésén dolgoznak. A kormány megerősítette megint a vállalását, meg kell vizsgálni, hogy ezeknél a témáknál hogyan lehet előre lépni, hiszen a felügyeleti rendszer már régóta veti föl ugyanazokat a kérdéseket. Van egy specifikus kérdés, aminek a tekintetében a jogalkotás változtatása előtt szükségük van támogatásra az állampolgárok részéről. Jelenleg ezért nem gondolják úgy, hogy ilyen jogi változásokhoz meg tudnák kapni a támogatást. Továbbra is egyeztetünk a kormányjal ezekről a témákról, hiszen ez már hosszú idő óta így történik. Mexikó lenne a következő ország, ha jól gondolom ez is érdekes lehet önök számára. A 87-es egyezmény, tehát megint a gyülekezési jog és a kollektív szerződés témájáról van szó. 1950-ben történt a ratifikáció, utoljára 2016-ban foglalkoztunk ezzel a témával, tehát nem is olyan régen. A nem teljesítési témák a polgári szabadságjogokhoz kapcsolódnak, az erőszakos fellépés a szakszervezeti képviselők ellen, beleértve olyan eseteket is, ami halálos kimenetülő volt, az elítélendő gyakorlatok, szak- szervezeti pluralizmus és az állami testületekkel kapcsolatos kérdések, illetve a szakszervezeti vezetők voltak még a kérdéses pontok. A normák betartásával foglalkozó bizottság következtetése az, miután a kormányt meghallgatta, és azt kell, hogy mondjam, hogy konstruktív módon történt mindez, fölhívja a kormány további jogalkotási munkára, alkotmányi reformra és mm, másodlagos jogszabályok reformjára is. Novemberig ad határidőt, a novemberben ugyanígy a szakértői bizottság fog foglalkozni a témával. A kormány vállalásokat tett, és maga az iroda is. Továbbra is támogatást biztosítunk a mexikai kormány számára ezekben a témákban. Itt is ugye régóta várjuk ezeket a jogi változásokat. Myanmarról is szeretnék szólni. Megjelent Myanmar is a bizottság előtt. Itt is a 87-es cikk témáját tárgyaltuk, 57-ben ratifikálták ezt. 18 alkalommal jelentek meg 1987 óta és 2011-ben jelentek meg utoljára a bizottság előtt, vagyis régóta folyik ez az egyeztetés a Myanmari kormány és az ILO felügyeleti bizottsága között. Nem teljesítési témák, itt is a polgári szabadságjogok, új törvény a békés gyülekezés és a békés felvonulásra vonatkozóan, ami jelentős korlátozásokat tartalmaz az ilyenfajta tevékenységek tekintetében szakszereti beavatkozás nélkül a bizonyára nyomon követik az ö, liberális irányú fejleményeket, ez nagyon lassan halad előre, egy sor témában még jogalkotásra van szükség, és egy specifikus aggály merült föl a különleges gazdasági övezetekre vonatkozóan, valamint a szabad gyülekezési jog a dolgozók esetében a különleges gazdasági vezetekben jelenleg nem garantált. A bizottság itt is kifejezte az aggájait, és kifejezte, hogy sajnálatosnak tartja, hogy valós előrelépés nem történt, nem módosították a munkaügyi törvényt, a szakértők által felvetett témák esetében nem történt semmilyen teljesítés, előrelépés, és egy közvetlen kapcsolatfelvételi misszió fog küldeni az ILO Mexikóban még jövő júniusa előtt, és idén a szakértői bizottság is fog foglalkozni Mexikóval. A kormányjal egyeztettünk, egyeztettük a közvetlen kapcsolatfelvételi misszió munkáját is. A kormány együttműködőnek mutatkozik, és sok kormány esetében EU-s kormányok is támogatják a Myanmari munkaügyi jogszabályváltozást. Az ILO is folyamatosan hangsúlyozza mindegyik szinten, hogy fontosak a munkaügyi reformok, úgyhogy itt is szoros a nyomonkövetés. Egy európai országra, Grúziára térnék át, az tisztességes fizetést a százas egyezmény, amit 93-ban ratifikáltak, ezzel kapcsolatban jelent meg a bizottság előtt az ország. A tisztességes és azonos fizetés esetében a probléma, hogy erre vonatkozóan az azonos értékre, azonos fizetésre vonatkozóan nem történt jogszabályi előrelépés. Nagyon szűkösen értelmezik, a köztisztviselők esetében értelmezik csak ezt az azonos fizetési feltételt. A kormány tájékoztatta a bizottságot arról, hogy egy nemzeti programot fogadtak el, aminek keretében monitorozzák a diszkrimináció mentességet és az azonos fizetés területén az előrelépés Grúziában. Ugyanakkor elismeri a kormány, hogy még eh, néhány joghézagot, eh, joghézag témáját meg kell, hogy oldják. Azt is elismerik, hogy a munkaügyi felügyelet elsősorban az egészségügyi és a foglalkoztatási biztonsági kérdésekre koncentrálnak, és nem pedig az egyéb foglalkoztatási feltételekre, például az azonos fizetésre. A bizottság felhívta a kormányt arra, hogy a megfelelő végrehajtási intézkedéseket hozzanak, illetve az irányítási mechanizmust úgy alakítsák ki, hogy a kormány gyorsan és hatékonyan tudjon reagálni. A jelenlegi fizetési szakadék még mindig hatalmas, most keresem az adatot. Általánosban a nemek közti fizetési különbség 36,9%-os. Úgyhogy ez egy komoly különbség a nők és férfiak fizetése között. A kormány ezt a helyzetet ismeri és vállalta, hogy lépni fog. ILO technikai támogatást is biztosít. Novemberben a szakértőbizottság előtt is meg kell, hogy jelenjen. A technikai segítség témájában szeretném elmondani, talán érdemes itt megjegyezni. Az ILO próbálja azt biztosítani, hogy a virtuális köröket, mi ezt így nevezzük, támogassuk, vagyis ajánlott támogatást, technikai támogatást biztosítsunk. Amikor a felügyeleti rendszer felismeri, hogy nem teljesítés történik, akkor az iroda azonnal támogatást biztosít a kormány számára feltételezve, hogy a kormány fogadja ezt a segítséget, és úgy látjuk, hogy tényleg ígéretesek az eredmények ennek a körnek a kialakításával, a, tehát a mm, tagállami kötelezettségek és a technikai támogatás mm, nyomon követése ezt mutatja. A Trade és a DEFCO főigazgatóságokkal dolgozunk a leginkább szorosan együtt a bizottság részéről. Célzott technikai támogatást biztosítunk ezen tagállamoknak. Moldova és Ukrajnát említeném még, 81-es és a 109-es munkaügyi felügyeleti témákra vonatkozó egyezményekről van itt szó. A szakértői bizottság agát fedezte ki a munkaügyi felügyelet korlátozott hatája tekintetében mindkét ország esetében. Bármilyen felügyelet előtt egy jelentést kell készíteni, illetve arra vonatkozóan is korlátozás érvényes, hogy hány alkalommal ellenőrizhetnek egy vállalkozást. Mindkét országban a decentralizált felügyeleti ellenőrzési rendszer is problémát okoz, hiszen helyi szinten működik az ellenőrzés, de a koordináció nem megfelelő. A normatívákkal foglalkozó bizottság felhívta a figyelmet, hogy használják ki az ILO technikai támogatását. Ukrajna esetében már régóta működik az együttműködés a problémák megoldása érdekében. Fölhívtuk a két országot, hogy novemberben számoljanak be a szakértői bizottság előtt. Ukrajna esetében még néhány szót szeretnék szólni. Elég régóta biztosítjuk a támogatást. Mindkét ország esetében a munkahogyi felügyeleti rendszer meggyengült, illetve lebontották, és mi azt arra hívjuk fel a figyelmet, hogy újra kell építeni az adminisztrációs hátteret, és ez jelentős kihívást okoz, és sok időre van szükség. Nem tudom, elnök úr, hogy folytassam -e ezt a listát, vagy inkább hagyjam abba, mert az az érzésem, hogyha tovább folytatom, egyre kevésbé fognak rám figyelni, ahogy ön kívánja. Honduras, El Salvador lenne a következő két ország, vagy pedig most befejezem a hozzászólásomat, és megkezdjük a kérdéseket. Talán inkább legyenek a kérdések. Ágnes az első. Köszönöm. Örülök, hogy ez az alkalom a rendelkezésünkre áll. A kérdésem egy olyan országra vonatkozik, amelyik nem volt a listám. Az ILO esetében talán egy fontos országról van szó, Bangladesről. És a Bangladesen keresztül ugye rá tudunk térni a terület más országaira. Hogyan tudnánk támogatni azt, hogy az ILO standardokat alkalmazzák? Banglades példája alapján, ha én jól értettem, ugye Banglades azért nincs a listán, mert az Ayelon belül úgy gondolták, hogy túl kevés az előrelépés, és ezért Bangladesh kormányának nem érdemes újra megjelennie a, a bizottság előtt. Ugyanakkor ö, problémás az, hogy az Anything But Arms bármi csak fegyver nem feltételnek ö, kedvezményezetje a Banglades EU a legfontosabb kereskedelmi partnere az országnak. Banglades ennek ellenére rendszeresen megsérti az alapvető munkavállalói jogokat. Az Európai Bizottság két határidőt határozott meg tavaly Banglades kormánya számára. Az önök előrehaladási jelentésében nem láttam, hogy túl sok előre lépés, haladás történt volna az országban. Esetleg lehet, hogy erre azt fogja mondani, hogy milyen márhoz hasonló a helyzet, vagy más ruhaipari szektorban jelentős ország esete. A kérdésem a következő. Mi lehet az Európai Bizottság szerepe ebben a konkrét esetben. Meg tudja mondani, hogy hivatalos kivizsgálást lehet-e indítani a GPS rendszer témájában? És a második kérdésem általánosabb. Az önök perspektívájából olyan ország, mint Banglades, de talán Vietnámot is mondhatnám, Myanmart, kötelezőbb jellegű jogalkotásra lenne szükség az Európai Unió részéről. Például az európai vállalkozások esetében a munkaügyi szabályok betartása tekintetében. És akkor még általánosabban nagyra értékelem az önök Genfben végzett munkáját. Néha fölmerül az, hogy elveszítjük a harcot. Hogy tudnánk elérni a jobb végrehajtást, a legfontosabb egyezmények tekintetében. Van-e bármilyen igénye önnek vagy önöknek a mi irányunkban a parlament részéről, vagy a következő Európai Parlament részéről? Köszönöm szépen, Winkler úr. Uh, thank you, thank you, Chair and dear colleagues. And... Köszönöm, elnök úr, köszönöm, kollégák. Köszönöm a tájékoztatást, amit uh, megosztott velünk a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsággal. A megközelítés országonkénti volt. Szívesen hallanék néhány szót Moldováról és Grúziáról. Említette ezeket az országokat, de csak egy esetet, a munkahogyi ellenőrzést említette. Van -e egyéb téma, van -e egyéb információ, amit meg tudna osztani velünk ezen országok tekintetében? hiszen itt Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban ülünk, úgyhogy szeretnék olyan témákat hallani öntől, ami a moldovai és a grúziai megállapodásainkhoz kapcsolódnak. Még egy általánosabb kérdésem is lenne, nem is tudom, hogy fogalmazok elegánsan, a nemzetközi rendszer, nem csak a kereskedelmi és a WTO-s rendszer, úgy tűnik, hogy minden nemzetközi szervezet turbulens időket él. Washingtonból komoly szkeptikus jelzéseket látunk, sőt, VTO-s adók is fölmerültek, és hangsúlyoznám, nem csak VTO-ról van szó, a multilaterális kereskedelmi rendszerről, hanem valószínűleg más multilaterális megállapodásokról is. Washingtonban láttuk a különböző megállapodásokat, az iráni megállapodást, tudjuk, hogy milyen mm, következményei lesznek ennek. A kérdésem, mi a véleménye a jövőbeni együttműködésünkről? Mi lesz az ILO szerepe? Nem tudom, hogy tudnám megfogalmazni partnerként, érdekelt félként a nemzetközi kereskedelmi rendszerben. Természetesen az együttműködés kereskedelmi aspektusával kell, hogy foglalkozzunk. Szívesen meghallgatnám azt is, hogy mi a véleménye a bilaterális kereskedelmi tárgyalások jövőjéről. Elsősorban támogatjuk a multilaterális kereskedelmi rendszer természetesen, és ilyenkor mindig odafigyelünk a munkaügyi aspektusokra, Ezzel párhuzamosan tovább kell, hogy vigyük a bilaterális megállapodásainkat is. Ebben a kontextusban hogy látja a munkánkat, az együttműködésünket, milyen mértékben szerepelnek a kereskedelmi megállapodásban a munkaügyi aspektusok, hiszen e- a Nemzetközi Szakbizottságban elsősorban kereskedelmi megállapodásokkal foglalkozunk. Köszönöm szépen, Maria Arena. Nagyon szépen köszönöm minden információt, nagyon köszönöm minden információt. Nyom meg... Nagyon szépen köszönöm minden információt. Uzbekisztán kapcsolatosan szeretnék utalni arra az állásfoglalásra, amelyet jóvajtunk a gyermekek munkának megakadályozása kapcsán, illetve a munkával kapcsolatosan. Szeretném megtudni, hogy hol tartanak ezen országokkal kapcsolatosan, tudván azt is, hogy ezen feltételeknek, a megfogalmazott feltételeknek a betartása szigorú követelmény. Aztán Kolumbia következő ország, ahol ugye tudjuk, hogy új politikai helyzet alakult ki, utalok persze Ekvádorra is. Ez idáig a béke megoldá, megállapodás és a szakszervezetekkel való megállapodásnak a fényében felmerül az, hogy az legutóbbi heteknek a különböző politikai gyilkosságai és gyilkosságai, egyéb gyilkosságai ö, felvetik azt, hogy az ILO hogyan vélekedik ezen országokról. Aztán Ágnes kollégám kérdésére utalnék szintén, tehát a kereskedelmi szerződésekben alkalmazott nyelveknek a jóváhagyása hogyan történik. Tudjuk, hogy van egy első fázis, aztán van egy következő kérdés, nevezetesen mi lenne a legjobb eszköz, megoldás az önök számára, tehát arra is gondolok, hogy a globális értéklánc tekintetében milyen módon lehetne megjeleníteni az ILO elveknek és egyezményeknek a respektálását, milyen fajta normákat kívánnak előmozdítani a vállalkozásoknál, szeretném kérdezni. Fizesz úr. Gracias, presidente. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Kicsit eh, késve érkeztem, de hallottam, hogy az ILO szabályoknak a betartásáról esett szó többek között Japánban. Szeretném megkérdezni, hogy valamennyi európai ország vajon betartja-e az ILO egyezményeit az egyezmény azon sorára gondolok, amelyeket esetleg egyes európai országok nem tartanak be teljes körűen. Ugye kioktatóak vagyunk a világ többi részével kapcsolatosan, de nem vagyok egyáltalán biztos abban, hogy mi mindent betartunk. Elnök, következő kérdés, mielőtt, miután hallgattuk ezt a kiváló kérdésfelvitást. Valóban ez egy kiváló kérdés, amelyet kollégám feltett, és ha megengedik, akkor Japánnal foglalkoznék, azzal folytatnám, hogy ugye egyezményt kötött az Ádó Japánnal, és van-e e tekintetben valamilyen ütemrend, menetrend, amely előírja a különböző időpontokat, illetve kérdezem azt, hogy ez az ütemezés, ez összhangban van-e a szabadkereskedelmi egyezmény aláírásával, aztán majd végrehajtásával Japánnal. Tehát a japán eh, helyzet, a japánnal eh, kötött egyezmény eh, kapcsán szeretném, ha megvilágításokat adnak. Szó esett már Kolumbiáról, de megemlíteném Perut is. Ugye hallottunk arról, hogy az informális szektor óriási növekedésen megy keresztül tehát a szürke gazdaság, fekete gazdaság, és szeretnénk megtudni azt, hogy a munka jog hogyan érvényesül Peruban, és hogyan lehet elérni azt, hogy a hivatalos, a, a tiszta piacra kerüljenek át a különböző szabványok, és a munkavállalók, különösképpen a mezőgazdasági, rurális övezetekben dolgozó emberekre gondolok. További felvetésem, az az érzésem, hogy egyre inkább romlik a helyzet a munkavállalók jogai betartása tekintetében, és ez egy globális probléma, a világ teljes egészét érinti. Konkrétabban hogyan látja a fejleményeket. Egyre inkább világossá válik az, hogy szükség van megállapodásokra, kötelező kogens szabályokra. Hogyan látja azt, hogy az összes kétoldalú megállapodás keretében nem lenne szükség kötelező rendelkezéseket megjeleníteni? mert hogy ez hozhatná azt, hogy a munkavállalók helyzete megváltozik. Kérdezem azt, hogy erről önök tárgyalnak-e az ilo és szó esik-e arról, hogy az ENSZ keretében ilyen kötelező vállalkozásokat is érintő rendelkezések szülesenek. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Varga asszony hogy eljött, de kérem, vegye fel a fejhallgatót, hogy hallhassa a fordítást. Szóval nagyon örülök annak, hogy néhány ö, időt ö, tudunk most szentelni arra, hogy eszmecserét folytassunk önnel, és én a magam részéről szeretnék visszatérni a szabadkereskedelmi forgalomnak a kérdésére, a szabadkereskedelmi megállapodásokra Japánnal kapcsolatosan. Ugye ez egy olyan ország, de nem csak ez az ország, Mexikót is említhetné, meg más országot, amelyek nem ö, ö, csatlakoztak valamennyi egyezményhez. Lehet, hogy persze vannak ratifikált egyezmények, de mégis úgy gondolom, hogy nagyon lényeges az, hogy eljussunk az aláírásig, mégpedig az előtt, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás ratifikálása kerülne Japánnal. Szeretnék utalni arra is, amit Fiszesz képviselő kollégánk mondott. Tehát arra, hogy ugye a dolgoknak két szemlélete létezhet. Az egyik az, hogy mit teszünk mi azért, hogy betartassuk a szabályokat, és mit ként tartjuk ezeket be mi magunk. Aztán áttérek most Vietnámra, ahol azt észleljük, hogy nagyon rossz munkafeltételek között dolgoznak a munkavállalók. Azt látjuk, hogy ellentétben Mexikóval kapcsolatosan, e, e, ellentétben Mexikóval nincsenek szankciók Vietnámmal kapcsolatosan. Semmiféle mechanizmus nincs ennek a korrupciónak a visszaszorítására. Mi a véleménye ezzel kapcsolatosan az ILO-nak, és a munkavállalás és a korrupció kapcsolatáról hogyan vélekednek ezen országban, hogyan lehet még célzottabban fellépni azért, hogy az ILO továbbléphessen, illetve elképzelnek-e, felvetnek-e egyéb típusú szankciókat illetve mit tesznek a tekintetben, hogy Vietnámban ugye felütötte a fejét a kínai veszedelem, a kínai veszély, e kapcsán mit tesznek. Vannak persze pozitív fejlemények Mexikóban a munka joggal kapcsolatosak, persze kérdezem ezt. Köszönöm szépen. Nekem egy eléggé globális kérdésem lenne. Eléggé élénk vitát folytattunk az Európai parlamentben az Egyesült Állama, Kanada szintén lefolytatta ugyanazt a vitát, amelyet mi a fejlődéssel kapcsolatosan már pedig a fenntartató fejlődésre gondolók. Hogyan lehet a prioritásokat érvényesíteni, és hogyan látja, hogyan lehet még jobban, illetve jobban érvényesíteni a szabadkereskedelmi egyezménynek a különböző rendelkezéseit. Mária Kolumbiáról beszélt, én is kitérnék erre az országra. Az Egyesült Államok Ugye párhuzamos munka jogot érvényesít ugye Kolumbiával kapcsolatosan, aztán ott van az emberi jogi road map úti terv, ezek az instrumentumok jól lehet gyengék, mégis érvényesítésre szorulnak, és kerülnek is akár. Hogyan lehet elkerülni azt, hogy egy olyan helyzet alakuljon ki, amely rendkívül sérülékenyé teszi a szakszervezeti képviselőket, illetve az emberi jogok érvényesülését. Aztán ott van Hondurász, illetve Közép-Amerika. Ott ezen régóban lehetőség volt arra, hogy a fejlődő, a fenntartató fejlődéssel intenzívebben foglalkozzanak, és hát a helyzet rendkívül veszélyes ott is az emberi jog védői számára, a szakszervezeti emberek számára, hogyan lehet az eszközeinket, a különböző rendelkezéseket jobban érvényesíteni az, hogy a fenntartató fejlődés, a biztonság, az aktivistáknak a, a fellépése biztonsággal legyen felvértezve és aztán pozitív kérdést is szeretem volna feltenni, de kollégám itt már lelőtte ezt a point. szóval ezzel együtt én most rákérdeznék azt, hogy az új mexikai kormány hogyan nyilvánul meg a munkavállalók jogának érvényesítése témában a szakszervezeti jogok területén sok visszaélést észleltek, észlelünk Mexikóban. Most ö, ott tartunk, és ez eléggé jellegzetes dolog, hogy a kormány, amely ugye hosszú ideig, vagy a képviselő hosszú ideig ö, számüzetésben éltek, ö, szóval nagyon sok olyan miniszter van most a kormányban, akik a szakszervezeti világból jöttek, ezek ez mivel jár együtt, észlelnek-e már változásokat? És akkor még arra kérdeznék rá, hogy a, szerve, a Mexikó hogyan érvényesíti a, a, a különböző megállapodásoknak és a szerződéses jogoknak az érvényesülését. Jó, akkor én is szeretnék a megvalósításáról ezeknek az egyezményeknek. Kolumbia és Peru kérdését már többen említették a kollégák közül, és az amerikai Task Force-szal beszélve szintén hallottunk arról, hogy a kapacitások nem kielégítőek ezen a téren, és a megvalósítás megfelelő ellenőrzésére. Kanada szintén kötött egy bizonyos egyezményt Kolumbiával, hasonló tartalmú ez az egyezmény is, és ott is egyébként a pontosan a megvalósítás kérdése, ami felmerül, tehát nem koherens a megközelítése ennek a témának, és ezért nem sikerül egységes monitorozást végrehajtani. Milyen szerepet játszhatna ezen a téren az ILO eh, annak érdekében, hogy az Európai Parlamentet, illetve más eh, résztvevőket, érintetteket támogasson az ilyen eh, egyezmények megvalósításának ellenőrzésében? Én azt gondolom, hogy a ratifikálás kérdése mellett, ez is egy nagyon lényeges kérdés, tehát egy nagyon fontos lenne egy működőképes monitor rendszer, és a megvalósítás megfelelő ellenőrzése. És ez felveti az EU delegációk szerepkörének a kérdését is. Nagyon köszönöm ezeket a részletes kérdéseket, és remélem, hogy semmit sem fogok kihagyni. Elsőként az egyes országokat érintő kérdésekre térjek ki, Banglades kérdése. Valóban rendkívül relevánsak ezek a kérdések Bangladessel kapcsolatban, hiszen ugye miért is nem szerepelt Banglades ezen a listán? Ezzel kapcsolatban hadd adjak háttérinformációt, hiszen Bangladest az elmúlt évben vitattuk meg, másodszor pedig, hogy kiválasztja ki a 24 országot. Ez a két alelnöke a munkaadók és munkavállalói bizottságok alelnökei, akik javaslatai alapján konszenzusos lista készül, majd először 40 országot jelölnek ki, majd ezt csökkentik le később 24 országra. És ez pedig úgy történik, hogy különböző kritériumokat vesznek alapul, amelyek egyébként nyilvánosság számára is nyitottak, ismertek, a problémák súlyosságát is figyelembe veszik, figyelembe veszik azt, hogy ezek a problémák folyamatosan fennállnak-e, és igyekeznek az alapkonvenció és a technikai jellegű konvenciók között egyensúlyt találni, és igyekeznek egyensúlyt találni az egyes régiók között is, tehát hogy egy bizonyos régió ne tudjon dominálni ezen a területen. Tehát ezek csak néhány eh, kritérium, amit elmondtam, hát természetesen ezek nem természettudományos törvények alapján történnek, tehát minden egyes pontot nyilván nem lehet tökéletesen kipipálni, és utána egy tökéletes kiválasztási módszert ebből kialakítani, de Nagyjából így történik, de egy a lényeg, hogy nem a büró az, aki ezeket a kiválasztásokat megteszi, hanem az egyes bizottságok alelnökei először, és több különböző faktort is figyelembe veszünk. Tehát, hogyha valaki nem szerepel ezen a listán, akkor ez nem azt jelenti, hogy abban az országban ne lennének problémák. Tehát lehetséges, hogy korábban ez az ország szerepelt a lista, most nem szerepel, ez nem azt jelenti, hogy ott akkor megszűntek a problémák. Tehát ez egyáltalán nem akarja ezt jelenteni a előírások betartása szempontjából. akkor ezután feltettek néhány rendkívül fontos kérdést az Európai Bizottsággal kapcsolatban, mégpedig, hogy a különböző kérdés, felderítések és standardok betartásával kapcsolatban mik történnek jelen pillanatban az ILO irodája, bürójának jelen pillanatban a szankciókra vonatkozó vitában nincsen álláspontja, mert ezeket a maguknak az intézményeknek kell először végig gondolniuk, és az ILO jelen pillanatban ezért nem választott még kihivatalos álláspontot Bangladessel kapcsolatban, az érvényes, hogy minnyáján természetesen nagyon türelmetlenek vagyunk, és minnyáján rendkívül sok időt és már támogatást biztosítottunk erre a célra. Az eredmények azonban túlzottan lassan érkeznek, és szeptemberig egyébként bezárólag már új jogi alapoknak, reformoknak kellett volna bekövetkezniük, azonban még egyelőre még csak, hogy törvény javaslatokat sem láttunk az állásfoglalásokkal kapcsolatban, tehát ezzel kapcsolatban nem is tudunk jelen pillanatban többet mondani, és talán annyit mondhatunk, hogy szeptemberben lehet, hogy lesznek új törvények, amelyek lehet, hogy ezeket az új témaköröket is éríteni fogják, és hogy ezek most gyakorlatilag akkor vitára, bocsátásra kerülnek, de még ezeket is meg kell majd vizsgálni, hogy így történtek-e. Akkor egy másik kérdésre is szeretnék válaszolni, mégpedig, hogy hogyan tudnánk közösen jobban támogatni ezeket a területeket. Az én válaszom az enne erre a kérdésre, hogy ki tehet mit ezen a téren. Mert ugyanis, hogyha minél jobban együttműködünk, hogyha minél inkább egy irányba mutatnak a lépéseink, annál inkább fogunk tudni észszerű eredményeket elérni. Hogyha egy ország nagyon sok támogatást kapott, mint például, hogy Bangladesre ez érvényes, akkor ezzel kapcsolatban elmondható az is, hogy az együttműködés során felmerülhet egy olyan pont, amikor megnehezülnek ezek a beszélgetések, de hát akkor is őszintén ezeket asztalra kell helyezni ezeket a témákat az egyes felek álláspontjai figyelembevételével. Egyébként a legrég, legkorábban most itt Brüsszelben lezajló eszmecsere, az egyébként nagyon is felmutatta már a nyílt szakmai vita vonásait a bangladesi partnerrel. Tehát ez elmondható vele kapcsolatban, és hogyha pedig visszatekintek az ILO történetébe, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nekünk az alapelvekhez kell ragaszkodnunk, és igenis újra és újra meg kell említenünk ezeket a témákat, nem szabad magunkat hagyni lezá- lerázni ezekben a témakörökben, sosem szabad feladnunk ezeket. És akkor végső soron sikerülni fog majd eredményeket is elérni. Azonban azt gondolom, hogy ez egy kiegészítő szerepkör, hiszen mi a kormányokkal közösen dolgozunk együtt, és hát nyilván a kormánynak a szuverén döntés az, hogy az ILO-val egyáltalán együtt akar-e működni, és önök is egyébként részt vesznek a kormányjal kapcsolatos más tárgyalásokban, tehát azt gondolom, hogy kiegészítőleg tudnánk egymást támogatni, és azt gondolom, hogy ez részben már így is történik. A kormány egyébként már e, tudomást szerzett arról, hogy türelmetlenül várjuk ezeket a dolgokat. Hát a, a KASZ-ban elhangzott már a munkavállalók részéről ez a megjegyzés, és a konferencia végén is egyébként voltak lezáró megállapítások, amik pontosan ezt mondták ki. És ebben az évben Banglades megvitatásra kell, hogy kerüljön, vagy kellett volna, hogy kerüljön, azonban nem került föl a listára, de ettől függetlenül nagyon is szemmel fogjuk tartani a kérdéseket, és hogyha a fejlődés kimarad, akkor a 26-os cikk alapján panaszt tudunk tenni ez ellen. A, a ezeknek a különböző eljárásoknak, felügyeleti eljárásoknak, panaszoknak különböző módja van, tehát a nemzetközi munka, jogi konvenciók alapján a jogszabályokra fel lehet hívni a figyelmét a kormánynak, hogy a jogszabályokat be kell tartani, mert egyébként pedig egyéb eljárásokat fognak érvényesíteni a következő év során az országgal szemben. Myanmarban és Vietnámban ott hogy áll a helyzet? Elveszítjük ezt a csatát? Nem, nem. Hm, vigyettem esetében még erősebb ez a nem, mi a már esetében is egy ilyen enyhe nem veszítjük el a csatát, e, és azt gondolom, hogy önök is talán tudják azt, hogy részletes tárgyalásokat folytatunk a kormánya már jó néhány éve, és már most látjuk, hogy kezdenek a valóban sokat ígérő eredményeinek, a hosszú éves együttműködésnek kialakulni, és itt is van egy a három alapvető konvenciónak a ratifikálására már tervek. 98 kollektív szerződést folytattunk le 2020-ig a kényszermunka betiltására, és 2023-ig további mások szabályok beiktatását várjuk ezen a téren. Egyre több jelzés érkezik azt illetően, hogy Vietnámban ez a pozitív lépés bekövetkezik, és tudom, hogy, hogy az önök elnöksége rövidesen el fog utazni Vietnámba egy workshopra, ahol egyébként pontosan ezeket a kérdéseket fogják megvitatni, és egyébként ezen az Iló is részt fog venni. A következő kérdés Myanmart érítette a kapcsolatrendszerünket, ahogy már ezt egyébként az ebédszünetben is elmondtam, hogy mindig egy lépés, vagy két lépés előre, egy lépés hátra, illetve egy lépés, egy lépés. Tehát attól függően ez egy nem túl örömteli ilyen folyamat, a Kászon tavaly részt vett eh, Myanmar, és jelen pillanatban már vannak tervevet eh, missziók, és reméljük, hogy a munkajog kérdése előre fog haladni Myanmarban, és eh, reménykedünk konkrét lépések megtételében is a megvalósítás érdekében. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ideje korán az megküldésre kerülnek ezek az eredmények az ILO és a partnerei számára is, és a Myanmarral a közös agendánk végrehajtása, tehát remélhetőleg néhány lépéssel előbbre jut a következő időszakban, tehát van rá lehetőségünk, hogy ezt a lépést, ezt figyelembe vegyük. Uzbekisztánnal kapcsolatosan, én itt már franciául beszélek, a munka jogi előírásoknak az érvényesülése, a gyermekmunka visszavetésre jobban érvényesülnek. Elindult egy párbeszéd a kormányal, csak néhány évet tudtuk ezt elindítani, és a kényszer mozgósítás, a kényszer munkavállalást idézi, jeleztük ezt a kormánynak, egészen konkrét vizsgálatok indultak ki, és ezeket lefolytattuk célzottan. Ez lehetővé tette azt, hogy nagyon konkrét akciókat tudjunk azonosítani, és közösen tudjunk így módon fellépni olyan politikák irányába, amelyek korlátozni fogják a kényszer munka, munkáltatás, dolgoztatásnak a jelenlétét. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra is, hogy a 87-es a szakszervezeti jogokkal és a kollektív szerződések kapcsolatos jogokkal kapcsolatos egyezmény után indult el, és most már a tisztességes munkavállalás és körülmények kapcsán is tudunk előre lépni, még akkor is, hogyha persze központi problémák még továbbra is megmaradnak, és ugye most a célkitűzésünk az, hogy a miniszterelnök helyettest szírozzuk meg, a kormány egy progresszív kormány, és olyan reformokat indítottak el, amelyek nagyon igényel, ígéretesek, szélesebb értelemben is. Úgy gondolom, hogy Uzbekisztán ö, ö, számunkra példaként szolgálhat azon pillanatokban, amikor hajlamosak vagyunk arra, hogyha nem is reményt vesztünk, de mégis szkeptikusak vagyunk a világ nézetünkben, az eredmények lehetségesek mutatja ez az ország. Ami Kolumbiát illeti, valóban itt mit észlelünk? Nos, azt, hogy itt is vannak visszhangjai a fellépésünknek. Többek között az erőszak visszaszorítása tekintetében, amennyiben ezek az agressziók szakszervezet, szakszervezeti embereket eh, érintenek. Messziről indultunk, és hát még távol vagyunk a céltól, az ország még nem oldotta meg valamennyi problémáját, biztos, hogy nem, még távol áll ettől, és nehézségbe ütközik többek között a béke megállapodásnak a végrehajtása. De támogatnunk kell ezt az országot jobban, mint valaha. Úgy tudom, hogy egyes kollega járt is ott, és még részletesebb információval rendelkezik a tekintetben, hogy mi is történik ott, és a különböző vita rendezési eljárások hogyan érvényesülnek, milyen megoldásokra van lehetőség a szociális konfliktusoknak a kezelésében. És ezen kívül, azon kívül, amit a sajtóban látnak, biztosíthatom önöket arról, hogy számos panasz jut el hozzánk a szabad szervezkedés és társulási jog érvényesülése tekintetében és a sajtó szabadsággal kapcsolatosan is. Úgyhogy a illetékes bizottságnak fel kell tudnia lépnie ahhoz, hogy korrektül lehessen dolgozni és ezt összhangba kell, hogy tegyük az ILO célkitűzéseivel, és meg kell vizsgáljuk azt, hogy milyen nemzeti szintű intézkedésekre van lehetőség, még mielőtt az egyéb megoldásokat, így a felügyeleti rendelkezéseinket érvényesítenénk. Tehát Kolumbia tekintetében jelen vagyunk, és mindent megpróbálunk elérni azért, hogy előrelépés történhessen. Mexikó, hogy a nemrég megválasztott kormányról van-e bármilyen információnk a kormánytól. Önökhöz hasonlóan mi is azt várjuk, hogy az új kormány fog építeni a korábbi a végzett munkára, és tovább viszi a reformokat, amelyekre szükség van. Még túl korai lenne bármilyen konkrétumra nyilatkozni most. úgy gondolom, hogy mindegyik említett országot végignéztem. Általános kérdéseket is föltettek, ezekre is szeretnék reagálni. Az dolgozói jogok általános romlása. Mi történik az egész világban? Mindig nagyon óvatos vagyok az ilyen általános kijelentésekkel, amelyek igaznak hangzanak, hiszen tudna, tudunk példákat felsorolni emellett, de sokszor ellenkező témát is, föl, ellenkező példát is tudunk azonnal fölhozni, és pont ezt fogom tenni. Úgy gondolom, ezeknél a vitáknál a megközelítés óvatos kell, hogy legyen. Lehet, hogy inkább le kell bontani a mozaikot, és részleteiben kell foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. A gyermekmunka lenne az a példa, amit föl szeretnék hozni. Ha megnézzük a gyermekmunkát, ez a megállapítás, hogy az általában a világban a romlás következik be a munkahogyi jogok területén, ez egyszerűen nem igaz. Hatalmas előrelépés történt a gyermekmunka felszámolása területén. Megoldottuk? Nem, egyáltalán nem. A legutolsó adatok alapján önök is ismerek, ismerik ezt önök is. Még mindig 168 millió gyermek dolgozik a világban, ez túl sok, egy is sok lenne, de már hosszú utat tettünk meg, sokkal magasabbak voltak ezek a számok még nemrég is. Van előrelépés, de sokszor a fennálló kihívások beárnyékolják a már elért eredményeket. A gyermekmunka jó példa arra, hogyha globális szinten közös erőfeszítés történik, ebben a témában ez volt érvényes, az ILO tekintetében a gyermekmunkára vonatkozó egyezmény és a kényszer munkára való egyezmény területén ez történt. A globális közösség előrelépésre volt képes. A általános gazdasági válság hat az elért eredmények fenntarthatóságára. Ezt nek tudatában kell, hogy legyünk. Mennyi előrelépést tudunk föntartani kedvezőtlenebb gazdasági körülmények között, ugye a jelenlegi körülmények között. Az általános környezetre vonatkozóan egy olyan aspektus, amit nem szabad elfelejtenünk. Mit tehetünk együtt? El kell kerülnünk azt, hogy a fogadó felek nehéz körülmények között, nehéz időben, a válságból való kilépés idején más nem megfelelő utakat válaszanak. A multilateralizmus előtt is sok kihívás áll, a munkaügyi jogok másodlagossá váltak sok helyen, hiszen prioritást adnak a gazdasági fejlődés ösztönzésének, a magánszektor fejlődésének. Úgy gondolom, hogy kollektíven, együttesen az a kihívás áll előttünk, hogy fenn kell tartanunk mindenkinek a figyelmét a tekintetben, hogy ugyanolyan fontos a méltányos fejlődés és az egyforma egyenlőjogú fejlődés és a szociális fejlődés is, bár gazdaságilag nehezebb időszakban kell ezt elérnünk. Vannak gyors győzelmek, vannak fontos, szigorú gazdasági döntések egy bizonyos időszakában egy országnak, Moldovára, Ukrajnára, ha gondolunk, a közalkalmazottak számának a csökkentése és a munkaügyi lebontása. Ugye olyan következménnyel jár, hogy nagyon nehéz ennek az újraépítése. Ezért nagyon fontos az, hogy a legfontosabb munkaügyi intézményeket fönn tudjunk tartani. És általában a gazdaságpolitikák kidolgozásakor soha nem szabad megfelelkezni a munkaügyi vonatkozásokról. Hogyha most engedményt adunk a munkaügyi jogok területén, akkor ennek a visszaszerzése sokkal nehezebb lesz. Nagyon sok példánk lenne erre is turbulens eh, idők a multilaterális rendszer tekintetében ez lenne az utolsó témám. Igen, látjuk az ILO-ban, nem annyira, mint máshol. De természetesen nem vagyunk immunisak az általános eh, környezettel szemben. Azt is látjuk, és a legutóbbi ILO konferencián is hallottuk, hogy nagyon erős támogatást kap a multilateralizmus az ilo belül. Nem láttunk olyan jeleket, amelyek szerint lennének olyan országok, amelyek a munkaügyi területen eltérnének a multilateralizmustól. A kereskedelem területén látjuk ezt jelenleg. És itt ugyanaz lenne a válaszom, mint ami arra a kérdése volt, hogy mi lenne a hatása annak, hogyha jobban eltérünk a multilaterális megállapodások irányába a bilaterálisoktól a munkaügyi jogok területén. Ezzel a kérdéssel önöknek kell foglalkoznia, és nem pedig az ILO-nak kéne kidolgoznia bármilyen hivatalos állásfoglalást ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy itt a multilaterális, bilaterális téma tekintetében fontos, hogy mindegyik szinten tárgyaljunk ezekről a kérdésekről. Ha gyengül a multilateralizmus, akkor egyre keményebbé, nehezebbé válnak a bilaterális egyeztetések. Ez kétségtelen. A munkügyi fejezet tekintetében talán az, hogy az ILO továbbra is multilaterális fórumként lehetőséget biztosít ezen területek megtárgyalására, talán valamennyire ezt kompenzálja. Utolsó megjegyzésem, látom, hogy fogy az idő. Nagyon sok kérdést tettek fel. Kereskedelmi megállapodások végrehajtása, monitorozási rendszer. Abszolút egyetértek önökkel Hmm, folyamatosan nyomon kell követnünk, a, hogy mi működött. Vannak sikeres történetek, nem akarok csak a kihívásokra koncentrálni. A szoros nyomonkövetéssel, rendszeres, egyeztető fórumokkal, globális fórumokkal, ez az a módszer, ahogy a nyomást fönn lehet tartani, ahogy fönn lehet tartani a figyelmet ilyen témák iránt. Nem hiszem, hogy ez elégséges. Nem hiszem, hogy maga a monitorozás eredményt hoz, a vállalás, a cselekvés hozza az eredményt. És itt mindig fontos az együttműködés a tagállamokkal. Ez kéz a kézben kell, hogy működjön. Az együttműködés is lehetne rendszeresebben monitorozni talán, esetleg más módon, azért, hogy biztosítani tudjuk, hogy megerősödjön az együttműködés monitorozása is. Az ILO-ban is vizsgáljuk ezeket a kérdéseket. Még egy témát említenék. Fölmerülhet a kérdés, azt hiszem, hogy ön vetette föl, hogy melyik országok, mely országok azok, amelyek teljes mértékben minden teljesítenek az európaiak? Nem biztos, hogy nem. Tehát a nem teljesítési kérdésekkel foglalatosan foglalkoznunk kell, el kell fogadni, hogy ilyenek mindig lesznek, de a rendszeres monitorozási mechanizmus a teljesítési témákban, ahol száma lehet kérni a kormányokat a, a teljesítés tekintetében, ezt tartom fontosnak. Az ILO részéről ez a munka, és az emberi jogi és az üzleti fórumokkal együtt minél inkább együtt működünk, Beleért a vállalkozási szintet is, volt egy erre vonatkozó kérdés is. Teljes mértékben egyetértek önökkel, hogy itt nem csak arról van szó, hogy közösen lépnek föl a kormányok és a nemzetközi szervezetek nem csak ezt kell, hogy megvizsgáljuk, hanem meg kell azt is vizsgálni, hogy széleskörű szövetségeket hogyan lehet építeni, Beleért az üzleti vállalkozásokat, és ezeket is felelősebbé, aktívabbá tudjuk tenni ilyen témákban. A magánszektorban sok vállalkozás szintjén látom azt, hogy nekik ez fontos, amennyiben a környezet megfelelő, ahol azt látják, hogy kockázatot jelent, hogyha a munkahogyi területen nem teljesítenek, erre is kell, hogy építsünk, és önök ezt mindenképpen megtehetik. Köszönöm szépen! Igen, a vállalásra szükség van, mindegyik szinten, ez kétségtelen. Bizottság esetleg szeretne hozzáfűzni valamit. Köszönöm szépen! hölgyeim és uraim! Nem is kell mondani, hogy a alapvető munkaügyi jogok és elvek teljesítése rendkívül fontos. Az EU elismeri a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet szerepét ezen a területen. A Trade és Employment főigazgatóságnak nagyon jó az együttműködés az ILO-val úgy gondoljuk, hogy a, ez a multilaterális szervezet az az eszköz, ami segíteni tud minket a kereskedelmi politika megvalósítása során. És az utóbbi időben megerősödött az együttműködés a párbeszédünk, a projektjeink úgy gondoljuk, hogy kézzelfogható eredményekhez vezetett a területen a tekintetben, hogy a kereskedelmi partnereink hogyan teljesítik az ILO alapvető egyezményeit. A szakbizottság előtt nem is kell megemlítenem, hogy a multilaterális megközelítést előnyben részesítjük, a GSP Plus és az bármit csak fegyvert nem szabályok a legfontosabbak. Ezen területeken is fontos a szerepe az ILO egyezményeknek a tekintetben is, hogy mely országok jogosultak az ilyen kedvezményes elbánásra. A szabadkereskedelmi megállapodásainkban is szerepelnek munkaügyi standardok, illetve az az elvárás, hogy a munkaügyi egyezményeket ratifikálják és teljesítsék az adott országok, a fenntartható fejlődési fejezetben szerepel ez. A globális ellátási láncra vonatkozó, a gyermek és kényszermunkára vonatkozó egyezmények területén is nyomon követjük a helyzetet. A szektoriális megközelítést alkalmazunk, például a fenntartható feltételek teljesítése Banglades esetén a ruházati termékeknél. Egy plusz információt is meg tudok önökkel osztani. Megtartottuk a negyedik találkozót két héttel ezelőtt a fenntarthatósági csomag témájában. Erős üzenetet fogalmaztunk meg a bangladesi hatóságok számára a partnereken keresztül, és a kereskedelemért felelős biztos is hangsúlyozta, hogy előrelépésre van szükség, főleg a munkaügyi, munkajogi területeken. A bármit csak fegyvert nem előnyös bánásmód esetén is ezt hangsúlyoztuk. Az üzenetet megértették, úgy gondoljuk. A partnereinktől, a bangladesi partnereinktől azt hallottuk, hogy júliusban a kormány elő fog állni egy javaslattal, illetve addigra el fogják fogadni a munkaügyi törvény módosítását a feldolgozó gazdasági vezetekre vonatkozóan diplomáciai missziót fogunk küldeni Dakába idén, ebben a hónapban még, ahol ezeket az aspektusokat vizsgáljuk meg, és a biztos találkozni fog a kereskedelmi miniszterrel is. Ugye ezek a tervek. Dakába szeptemberben megyünk egy misszióra azért, hogy nyomon kövessük a találkozón tett ígéretek végrehajtását, ugye a brüsszeli találkozókról van szó. Általánosságban úgy gondolom, jelentősek az eszmecserék, például az ILO-val, az egyezmények ratifikálása témájában. Lassan, de meghozza az eredményét ez a folyamatos munka. Összefoglalva el szeretném mondani, hogy az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja a multilaterális rendszert, a munkajogi szabályok kidolgozása, végrehajtása területén az ILO felügyeleti rendszerével. Úgy gondoljuk, hogy ez rendkívül fontos iránymutatást jelent a kereskedelmi és fenntartható politikánk területén. Köszönöm szépen, ezzel lezárjuk a 14-es rendi pontot. Köszönöm szépen, Varga asszony! és sok szerencsét a munkájához. 15-ös napirendi pont zárt ülésen kerül tárgyalásra, úgyhogy kikapcsoljuk a webstreaminket, és akinek nincs joga arra, hogy a zárt ülésen jelen legyen, kérem, hogy hagyja el a termet. Egy perc szünetet tartok emiatt.